Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Buenos días. Good morning everybody. Jó reggelt kívánok tehát mindenkinek. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, Evanekán úr, önnek is szólok. Tehát, tisztelt kollégák, kérem, foglaljanak helyet, üdvözlök mindenkit. Elég sok dolgunk van a következő két nap alatt, hiszen igen, terhelt a napi rendünk. Sok pontból álló napi rendünk van délelőtt, délután, ma és holnap is, tehát jobb is, hogyha azonnal hozzákezdünk a munkához. Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda az időre, különösen azért, mert 11 óra 10 perckor kezdődik a szavazás, négy szavazásra kerül majd sor. Ez pedig azt jelenti, hogy addigra zsúfoltá válik majd a terem, jönnek azok a kollégák, akik mindenképpen szavazni szeretnének. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon is oda kell figyelnünk a időre. Lássunk is hozzá, először is az elnök közleményei következnek, először is a jegyzőkönyv elfogadása, az előző ülésünk, február 9-e ülés jegyzőkönyvét elfogadjuk, hogyha nincsen senkinek ellenvetése. Ezek után pedig a négyes napi rendi pont következik. Ezzel fogjuk tölteni a következő három órát, ez pedig a igazság program témáját dolgozza fel 2014-2020-ra a Júri és a Libe szakbizottság közös ülésére kerül sor. és köszönettel tartozunk Evelyn Wegner kollégának, aki a Júri, tehát a jogi bizottságot képviseli ebben a témában. A Libe bizottság részéről pedig Krész úr a felelős, illetve Beringer úr, és itt van, ő is felelős ennek a témának. Őket fogjuk meghallgatni, hiszen most a módosítási javaslatokat kell megvitatnunk, ez pedig a 2014-2020-as igazságügyi program. Az 51-es szabály értelmében járunk el, ez pedig a két szakbizottság közös munkáját írja elő. 79 módosító javaslatot nyújtottak be, és előre láthatólag november 27-én fogunk szavazni erről a témáról. Ez pedig azt jelenti, hogy először Regner kollégát fogjuk meghallgatni, a Júri Bizottság alelnökét, aztán pedig a két jelentéstevőt, Beringer és Klész urakat, illetve urat. Köszönöm szépen, Lubesz Aguiar úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A Júri Bizottság nevében szeretnék néhány szó szólni erről a jelentésről. Először is azt mondhatnánk, hogy már hosszú hagyománya van a kiváló együttműködésnek, a Júri és a Libe Bizottság együttműködésének ilyen témákban. Ha visszatekintünk, amikor ez a jogalkotási időszak megkezdődött, Emlékeztetném önöket arra, hogy a Stockholmi programról más témákról készítettünk jelentést kiváló együttműködésben. A kiváló együttműködés szükséges is ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk érni hogy a szabadság, biztonság, jogérvényesülés, kölcsönös jog elismerésén alapuló övezetet alakítsunk ki Európában. 2014-2020-as igazságügyi programról készítettük a jelentést. A polgárjogi, büntetőjogi és egyéb témákkal foglalkozik ez a program. A feladat nagyon pozitív, a kiváló együttműködést tovább tudjuk vinni, mindez azt szolgálja, hogy a céljainkat elérjük. Szeretném említeni a pénzügyi kérdést ez az egyik legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell. A bizottság 472 millió eurót javasol, és amikor pénzről beszélünk, tudjuk, hogy sose mi mondjuk ki az utolsó szót, hiszen a tanács és a parlament kell, hogy egyeztessen, és jó megoldást kell, hogy találjon a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, és ezt kell, hogy biztosítsa, hogy elérjük ezeket a célokat. Hatékony jogalkotásra van szükségünk, de pénzügyi forrásokra is szükségünk van, hiszen csak ezek segítségével tudjuk a célokat elérni. López Aguilar elnök úr már mondta, hogy 79 módosító indítványt nyújtottak be ez elég soknak tekintendő. Maga a jelentéstevő, illetve jelentéstevők is ö, több módosítóindítványt készítettek. Kiváló volt egy együtt, az együttműködés Berlinger úr és Kleisz úr között, a két előadó között. És ahogy már említettem, illetve elhangzott, november 27-én lesz a végső szavazás, az is egy együttes libejúri ülés lesz, ott fogunk szavazni, akkor alakul majd ki a végső eredmény, de meg vagyok arról győződve, hogy ez a végső eredmény konstruktív lesz, és megfelel a kontextusnak. Köszönöm. Köszönöm, Reke asszony. Hallgassuk meg az előadókat, mindkét előadót. Esetleg kezdjük Berlinger úrral, aki a Juri képviseli ebben a témában. Köszönöm, elnök úr és elnökök. Erről a témáról a jelentést az utóbbi hónapokban készítettük szoros együttműködésben Clays barátommal. Ennek az eredményét látják most maguk előtt. És szeretném hangsúlyozni, hogy a két szakbizottság közötti, a LIBE és a JURE közötti együttműködés kiváló volt, de a két személy között is kiváló volt ez együttműködés. Ez megkönnyítette a munkánkat. Hiszen hosszasan dolgoztunk ezen a témán, nagyon sok véleményt hallgattunk meg, meghallgattuk az érdekelt feleket, és lehetőségünk volt arra is, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk az Európai Bizottsággal és az Európai Tanácssal. Mindez lehetővé tette, hogy a mai eredményeket be tudjuk mutatni önöknek. Öt konkrét témára szeretnék röviden kitérni. Az első a kábítószer probléma jelenléte ebben a programban. Nem a komplex EU-s programban, hanem az igazságszolgáltatás specifikus programjában a 43, 51, 52, 53, 62, 63 és 86-os módosító indítványok foglalkoznak ezzel a témával. Igazából a kérdés az, hogy a specifikus kábítószer problémát bent tartsuk-e ebben a jelentésben ebben a témában azért, mert igazságügyi aspektusból hatásai vannak, és nem pedig megelőzés, illetve egészségügyi szempontból, hiszen a megelőzés és az egészségügy nem a mi két szakbizottságunknak a témája. A felsorolt módosító indítványokkal te tekintetben nyújtották be. Mi pedig azon dolgoztunk, hogy megfelelően figyelembe tudjuk venni ezeket a módosító indítványokat. A tanács eredeti véleményét nem vettük figyelembe. A tanács azon a véleményen van, hogy a programból ezt az aspektust abszolút vegyük ki. Ez volt a kérés, az igény a tanács részéről. Ezt azzal indokolták, hogy más területeken, nem az igazságszolgáltatás területén kell foglalkozni a kábítószer kérdésekkel. Viszont lesznek specifikus egészségügyi megelőzési programok, ez igaz, de a mi szándékunk nem is az, hogy ezekre a területekre kilépjünk, de azzal a tanács is egyet kell, hogy értsen, hogy igazságügyi vonatkozásai is vannak a kérdésnek, ezért mi úgy gondoljuk, hogy a témát be kell tenni, majd meglátjuk, hogy a tanács hogy fog erre reagálni. Mindenesetre a parlament részéről ez a véleményünk. A 83-as, 87-es, 92-es és 19-es módosítóindítványok jelzőket javasolnak, indikátorokat javasolnak. Ezek az indikátorok már a mi tervezetünkben is szerepeltek. Ezeknek a pontosítása szerepel a felsorolt módosítóindítványokban. Ezeket is próbáljuk majd figyelembe venni. Aztán a harmadik megjegyzésem. Javaslunk egy módosítóindítványt, indítványt, a 33-as szám alatt tartják, találják ezt, ami a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik. A bizottság és a tanács nem kíván ilyen a jogi aktusokat látni ebben a témában, hanem konszultációs tanácskozáson alapuló végrehajtási jogi aktusokat kíván látni ebben a témában. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a meghatalmazáson alapuló jogi aktusoknak is igenis szerepelnie kell ebben a témában. Negyedik megjegyzésem a módosítókkal kapcsolatban a program lehetséges kedvezményezettjei. A kérdés érzékeny, hosszasan beszéltünk erről, meghallgattuk az érdekelt feleket. Több módosító indítvány készült ebben a témában, ebből kettőt tartok jelentősnek, az egyik López elnök úré, a másik Léne elnök úré mi is a kérdés, amivel foglalkoznak? Kleinsz kolléga, jó magam, és az összes árnyék előadó is, bármely frakcióból is legyen, egyetértett azzal, hogy olyan megoldás legyen, hogy a kedvezményezetteket, a kedvezményezettek meghatározása akkor történjen, amikor az előzetes értékelés történik, és ne a program végleges szövegében szerepeljen ez. Jelzésként, példaként három intézményt jelöltünk meg, de egy olyan megfogalmazással, ami lehetővé teszi, hogy más fontos intézmények is jogosultak legyenek európai pénzügyi intézkedések kedvezményezetjeként föltűnni. Ez a végső javaslatunk, illetve ezzel próbáljuk megoldani az egyes véleményeltérések egyeztetését is. A lényeg nem az, hogy szerepeljenek-e konkrétan az intézmények, például az ERA, az EJTN, az ENCJ, ezeknek itt szerepelniük kell, de a preambulum részben kellene ezt szerepeltetni, vagy pedig a szövegben itt igazából nem lényegi, nem operatív döntési kérdésről van szó, mert az nem változik. Utolsó téma, amit említeni szeretnék, a gyermekek jogaira vonatkozó módosító indítványok. Klájsz kolléga ezt említette. Elég jelentős mennyiségű módosító indítvány foglalkozik ezzel a témával. Az a kockázat, hogy egy igazságügyi programot, egy olyan programot készítünk, ami túl hosszú, túl redundás. A javaslat lényege elfogadható, és felkészülünk arra, hogy egy inkább összefoglaló jellegű javaslatot állítsunk össze. Köszönöm, elnök úr. Önnek köszönet Berling képviselő úr. A most pedig hallgassuk meg Clays urat, aki Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok itt különböző veszélyeknek kitenni a jó együttműködést, amit eddig ugye tapasztalhattunk. Többek között Berlinger kollégával, akivel együtt dolgoztam ennek a jelentésen, jelentésen és az árnyékelőadókkal. Első alkalommal ebben a bizottságban akkor beszéltünk erről a jelentésről, amikor már rendelkezésre állt az első szövegszervezet. Úgy gondolom, hogy egy széleskörű konszenzust sikerült elérnünk, ahogy azt a frakcióktól is hallottuk, és kicsikét meg vagyok lepődve azokon a módosító indítványokon, amelyeket benyújtottak, körülbelül 80 darab került benyújtásra, de rendben, úgy gondolom, hogy ezeket csoportokba, három nagy csoportba oszthatjuk, egy tulajdonképpen vannak olyan módosító indítványok nagy számban, amelyek a kábítószerekkel foglalkoznak. Ezek egy represszív megközelítés módot és kiegyensúlyozott módot kívánnak, ezeket nagyon is tudom értékelni, és vannak olyan elemek, amelyek a prevencióval, a megelőzéssel, az egészségügyel foglalkoznak, ezeket is kiemelik a represszió mellett, és azt mondják, hogy nem csak represszióra támaszkodhatunk. Aztán vannak olyan mondosító indítványok is nagy számban, amelyek egy teljesen más vitát próbálnak meg bevezetni ebben a jelentéstervezetben, és itt bizonyos terminológiai problémák is fölmerültek, bizonyos terminológiát kívánnak bevezetni a könnyű drogok és nehéz drogok, súlyos drogok megkülönböztetésére. Ezről folytathatunk vitát, de attól tartok, hogy ez tulajdonképpen a jelentés keretein kívül esik már ez a vita. Úgy gondolom, hogy egy olyan vita nyílik ezzel meg, amit a 2014-2020-as igazságügyi program keretében nem kellene lefolytatnunk. Aztán vannak számos módosító indítványok, amelyekre már utalt Berlinger kolléga, amelyeket be fogunk venni a jelentésbe a gyermekjogokkal kapcsolatban. Úgy gondolom ezekkel kapcsolatban is képesek leszünk kompromisszumot kialakítani. Vannak olyan módosító indítványok is, amelyeket bele fogunk venni, ni ugyan a szövegtervezetben ez nem, de ez nem feltétlen szükséges, hiszen olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek a szerződésekben már rendezve vannak. Ilyenek például a határokon átnyúló együttműködés, ezzel kapcsolatban konkrét példákat akartak bevenni a szövegbe, aztán gondolom, hogy ezeket a dolgokat is rendezni tudjuk. Aztán itt vannak a gyermekjogi problémák, a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem elleni küzdelem, különösen akkor, hogyha kiskorúakat érint az emberkereskedelem. De elsősorban én azt gondolom, hogy egy ilyen jogalkotási szövegjavasban arra kell törekednünk, hogy a lehető legtisztábban fogalmazzunk, és a lehető leginkább alkalmazható jogszabát fogadjunk el. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon sok dolog, amit itt elmondtam, azok nem a jogalkotási részbe, hanem inkább a preambulumba kellene, hogy belekerüljenek. És ahogy az már elhangzott, Bellinger úr és én itt a tényezőkről is szólni akarunk, hiszen ezek teszik a munkánkat hatékonyá és világossá. Ezzel kapcsolatban is érkeztek jó számmal módosító indítványok a különböző frakcióktól. Azt tervezzük, hogy a jelentésben itt kompromisszumos módosító indítványokat dolgozunk ki majd ebben a tekintetben. Nem akarok belemenni azokba a dolgokba, amit Berlinger úr már elmondott, például a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba, illetőleg a végrehajtási jogi aktusok kérdésébe úgy gondolom, hogy parlamentként azt kell megkísérelnünk, hogy itt is a lehető legnagyobb hatást érjük el a jogszabályalkotási szöveggel, ez az, amit rögzíteni akarunk ezzel a programmal kapcsolatban. Úgyhogy azt javasolom, hogy elnök úr, hogy térjünk át a frakció képviselőinek a, vélemény, a jelentések kapcsolatos állásfoglalására. Okay, we thank you for your... Köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Köszönjük szépen, hogy összefoglalta a módosítókat, és most pedig az elnökség Get kérdezem, hogy kérnek-e szót, még most a vita előtt. Igen, úgy látom, hogy igen. Nézzük csak, az elnökség kíván tehet szólni, most, avagy sem. Kérem, hogy röviden tegyék. The council, please. Thank you, Chair. Uh, the 8th of June, the uh, council... Köszönöm szépen. Június 8-án egy általános megközelítésre jutott végül is a tanács, egy általános, általános ügyek terén, és ami a kábítószerek kérdését illeti, ez nincs benne ebben a megközelítésben több tagállam azt javasolta, hogy a kábítószer kérdését az egészséges növekedés program, illetve az ISF rendőri program között osszák meg, és a maradék kérdéseket pedig az igazságügyi program fedje le. A tanács jogi szolgálata kimondta, hogy a rendelet jogi alapja megmarad az eddigi jogi alap, illetve konkrét fellépéseket fog lefedni ez a rendelet, és az elnökség ezzel kapcsolatban egy hivatalos javaslatot fog benyújtani, amely kitér a kábítószer kérdésre általános, általánosságban, és ezt a kérdést a horizontális kábítószerrel foglalkozó munkacsoport dolgozza fel. Megpróbálják a jelenlegi fellépések hiányosságait orvosolni és pótolni, emellett pedig meggyőződni arról, hogy semmilyen átfedés nem lesz. Tehát, ami a tartalmi kérdéseket illeti, a rendelet tartalmi kérdését, a bizottság eredeti javaslat az általános részleges megközelítés konkrét célkitűzéseket határoz meg, és a hatékonyságot szeretnék javítani, az igazságügyi rendszer hatékonyságát, illetve az együttműködés hatékonyságát. Ide tartozik a technológia alkalmazása és a határon átnyúló interoperabilitás. Ami pedig a programokhoz való hozzáférést illeti, a tanács megközelítése értelmében ez különböző testületekre és szervezetekre fog összpontosítani, olyanokra, amelyek profit orientáltak, de együttműködnek a nem orientált szervezetekkel is. A bizottság együttműködhet a nemzetközi szervezetekkel az éves munkaprogramban meghatározott feltételek alapján. A programokhoz való hozzáférés nyitott, nyitott lesz a nemzetközi szervezetek előtt, a pénzügyi rendelet kitételeinek megfelelően. Ami pedig a mutató kérdését illeti, a tanács konkrét kritériumokat szeretne látni a program nyomon követésében, illetve értékelésében, illetve az elnökség a jelenlegi helyzetben szeretné folytatni a technikai jellegű találkozókat a bizottsággal, illetve a parlamenttel, annak érdekében, hogy harmonizálhassuk a módosítókat. Köszönöm. Madame. Köszönöm szépen. Madame Misú, a bizottság részéről szeretne hozzászólni. Kérem, röviden fogalmazzon. Persze megpróbálom. Jó reggelt kívánok. Mit szeretnék elmondani? meghallgattuk és megértettük a módosítók magyarázatát, ebben nem fogok most belemenni, de annyit azért szeretnék elmondani, hogy az egyeztetések végén olyan programot kell kialakítani, olyan program kell, hogy az eredmény legyen, ami egyértelmű, praktikus a gyakorlatias a végrehajtással, segíti a szakpolitikákat és a kedvezményezetteket is. Ahhoz, hogy ezt elérjük, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Azokban a módosítókban, amelyeket végigolvastam, természetesen az elhangzott témák szerepelnek. Sok olyan témával, téma szerepel ott, amelyek tekintetében a vitákat követően megállapodásra tudunk jutni. De hol hol holisztikusan kell tekintenünk a teljes programra, hiszen ebben az időszakban más programokról is tárgyalunk, és lehetnek itt szinergiák, és lehetnek kiegészítő jellegűek, komplementer jellegűek is ezek a programok. Úgyhogy horizontálisan is végig kell gondolnunk ezt például a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok és egyéb kérdések. A lényeg az, hogy egyszerű, egyértelmű és könnyen végrehajtható programot kell, hogy összehozzunk. Elnök, köszönet a bizottságnak. Most megnyitom a hozzászólás lehetőségét a tagok számára. Ha megengedik, az elnök helyettese Gönc asszonyjal kezdenénk. Köszönöm szépen. A Libében árnyék előadó vagyok ebben a témában, ezért lenne néhány rövid megjegyzésem. Ahogy látjuk, sok szinte egymás lefedő és párhuzamosan haladó módosító indítvány van a Libe és a Júri részéről. Ez azt jelenti, hogy a végén egy nagyon erős jelentést fogunk kapni. Van néhány nagyon erős, nagyon jó pozitív módosító, például a megelőző jellegű igazságszolgáltatás. Mindkét bizottság foglalkozott ezzel, és érdekes lenne, hogyha ezt pontosítani tudnánk. Aztán a nemzetközi és az EU jog komparatív elemzésére is szükség lenne, hiszen nem igazán ismerjük jól ezeket a rendszereket kölcsönösen pedig a jövőben a kölcsönös bizalomnak ez lehet az alapja. Például a jó gyakorlatok megosztása, az administratív terek csökkentése, stb. gyermekjogok sokszor elhangzottak. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani ebben a témában is, és jobban kell hangsúlyozni a diszkriminációmentességet meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyiben kell itt foglalkozni ezzel a témával, és mennyivel kell foglalkozni ezzel a polgári állampolgári jogok kérdésében. Aztán az e-learning is fontos téma, a jogállamiság, a demokratikus rendszerekben a jogérvényesítés, a méltányos és egyenlő hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz és nem csak a EU-s jog keretei között kell ezzel foglalkozni, hanem a, például a panaszhoz a való hozzáférési lehetőség, és szeretnénk az adatgyűjtés témáját is kibővíteni, illetve meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy ez hogyan kapcsolódik ez a témához. A, a polgárjogi programhoz kapcsolódik ez részben, hiszen most a meghatározáson alapuló jogi aktusok végrehajtásáról részletesen beszélünk, objektív kell, hogy legyen a végrehajtás, egyensúlyt kell kialakítani, a földrajzi egyensúly is fontos, hiszen vannak olyan államok, amelyek nem vagy még nem vesznek részt ebben. Aztán vannak kicsit problémásabb módosító indítványok is. Hosszasan beszéltünk arról, hogy konkrét szervezeteket említsünk-e vagy sem a megállapodás az lehet, hogy kicsit kockázatos, hogyha néhány szervezetet említünk, hiszen akkor sok lobbista fog lobbizni a saját szervezetéért. Hogyha el lehetne kerülni azt, hogy konkrétan szerepeljenek a szervezetek nevei, hanem inkább csak egy leírás szerepelne arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek, milyen szervezetek lehetnek kedvezményezettek, azt szerencsésebbnek találnánk. És ez a jogok és polgárság program esetében is fölmerült. A kedvezményezettek finanszírozását az éves költségvetés alapján lehetne korlátozni. Ez szerepel a jelentésben, de itt talán nem kellene ennyire pontosan fogalmazni, de minden esetre a bizottsággal és a tanácssal egyeztetni kell még, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó javaslat fog a végén összeállni. Köszönöm, Vanekampur. Meneer de voorzitter... Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék a két társelőadónak köszönetet mondani azért a munkáért, amit az jelenlegi időpontig elvégeztek. Nekem az a benyomásom nagyon is, elnök úr, hogy az igazságügyi programnak, a 2014-2020-as igazságügyi programnak a jelentősége ebben a házban kicsikét alá van becsülve a regionális fejlesztési és mezőgazdasági bizottságnak a tagjai elbagatelizálják a vitát, amikor a több éves pénzügyi keretről van szó, és ebben a tekintetben szeretném öntől személyesen, és Leszner asszonytól is megkérdezni, hogy a költségvetések során jól figyelembe veszik-e ezt a szempontot. Úgy gondolom, hogy itt ebben a házban különböző titkos vagy kevésbé titkos tanáskadásokra kerül sor ebben a tekintetben, de jó lenne, hogyha a polgársági programot is nagyon jó figyelembe vennénk a költségvetési vita során, és jó lenne arról gondoskodni, hogy a költségvetés legalább a mai szinten megmaradna a jövőben is, sőt adott esetben növekedne is. Én ezt szerettem volna elmondani. Oké. Okay. <laughs> En És kritikusan fogom őt követni, de mindenképpen támogatni fogom önt ebben a munkában. Aztán elnök úr, szeretném, hogyha Klász úrnak bizonyos álmai azok szerte fosszalának. Ugyanis vannak igenis jó módosító indítványok, hogyha megnézzük a regit, akkor ott 200 módosító indítványt nyújtottak be, és hát a sokkal nagyobb szám, mint az itteni. A kérdés az, hogy a kompromisszumos javaslatok mikor készülnek el, ezek már, ezekre már kilátás van-e, aztán vannak ugye olyan módosítóindítványok, amelyeknek a szövege megegyezik, itt például a gyermekek eh, jogaival foglalkozó módosítóindítványokra gondolok, aztán vannak olyanok, amelyeket, csak, amelyeket eh, rövidíteni lehet, mert szintén átfedések vannak. Úgy gondolom, hogy a frakcióm Grisbeck asszonynak a módosító indítványaival egyet tud érteni. Ő számos módosítót nyújtott be, amelyek leegyszerűsítenék a szöveget. Ezeket szimpatikusnak tartjuk. Ugyanakkor minden, mindenkor figyelni kell az ilyen programok esetében, hogy a bürokratikus terhek ne növekedjenek túlságosan. Grisbeck asszonynak a módosító indítványai val kapcsolatban várnám az előadóknak, a társadalmaknak a véleményét, hogy együtt tudnak-e élni azzal. Aztán, az oktatá, aztán a bírók oktatásának a kérdését illeti, ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Egyrésztről vannak olyan módosító indítványok benyújtva, amelyek a bíróknak a fogalmát kiterjesztenék általában az igazságügyi személyzetre, és az európai jognak például a hollandiai ismerete az meglehetősen korlátozott, úgyhogy jó lenne, hogyha az európai jog ismertetésére is nagyobb hangsúlyt fektetnénk, ami pedig az irány eh, eredményeket illeti. Gönc eh, asszony már ismeri azt a nehézkes vitát, hogy kit nevezzünk meg, vagy kit ne nevezzünk meg oktatási intézményként. Úgy gondolom, hogy kompromisszumként itt eh, lehetne valamit javasolni, olyat, ami ellen nincsen kifogás, de mindenképpen fontos lenne, hogy a többi pártnak is legyen mozgástere, hogyha a különböző oktatási lehetőségekhez való hozzáférésről beszélünk. Úgyhogy nem szabad, hogy túl merevek legyünk, és a, én benne vagyok a belső piaci szakbizottságban is, ott is vannak ezzel kapcsolatban szempontok. Aztán itt van a kábítószerek, kábítószerek kérdése. Két pontot említenék. Láttam, hogy más kollégák a kemény drogok és könnyű drogok közötti különbségtételt szeretnék belevinni ebbe a szövegbe. Én Klász úrral értek egyet, aki azt mondja, hogy ez talán valamilyen más programba tartozik inkább, de a kemény drogok és a könnyű drogok közötti különbség az mindenképpen a vita részét képezi. Hollandiában például különbséget teszünk, úgyhogy itt mindenképpen figyelni kell, és akkor nem marad más, mint az egészségügyi ellátás kérdése, és a prevenció megelőzés kérdése. A tanácsnak a képviselője azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban még nem hoztak határozatot, de úgy gondolom, hogy nem elfogadható, hogy a megelőzés és az egészség ügy kérdése az itt eltűnjön. Fontos, hogy megmondjuk világosan a bizottságnak és a tanácsnak, hogyha ebben nem illik bele ebbe a programba a megelőzés és az egészségügy kérdése, akkor valahol máshol kell ezt elhelyezni, és valahol jogilag is kezelni kell ezeket. Aztán zárásképpen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Egyetértek önnel, a parlamentnek figyelnie kell a saját jogaira, de nem szabad, hogy alaptalanul növelje a bürokráciát. Úgyhogy én abból indulok ki, hogy Berlinger, hogy Berlinger úr és Kláz uraknak a módosító indítványait elfogadhatjuk ezzel kapcsolatban. Ennyi volt, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. We thank you for your statement. Köszönjük ezt a, véleményt, Fente Campo. Természetesen figyelembe vesszük uh, a pénzügyi eszközök uh, fontosságát is, amit ön egyértelműen hangsúlyozza, természetesen tudomásul vesszük. Romero López asszony. Gracias, presidente. Yo desgraciadamente no he podido... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem sikerült időben ide érnem, de nyújtottam be módosító indítványokat, és szeretnék bizonyos gondolatokat megosztani önökkel, amelyek mindenképpen hasznosak lehetnek a szakbizottság és a jövőbeli vita szempontjából. Először is úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban láttunk egy jogszabálycsomagot a szakmai garanciákkal kapcsolatban és itt egy új fajta térképet rajzolunk az európai igazságszolgáltatásról. Azt hiszem, hogy a pénzügyi kereteket alaposan meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ez milyen hatással lesz a csomagra, illetve uh, hogyan érinti ezt ez a bűncselekmények áldozatait. Folyamatosan oda kell figyelnünk erre, és meg kell nézni, hogy ez uh, hogyan mutatkozik meg a pénzügyi keretben, a pénzügyi rendeletben. Ami pedig a kábítószer kereskedelmet illeti, meg kell figyelni azt is, hogy ez hogyan jelentkezik a pénzügyi keretben. Valóban ez egy átfogó kérdés, több ágazatot, több területet is érint, nem csak a szabadságjogokat, nem csak az igazságügyet, hanem a bel- belügyeket, illetve a szociális kérdéseket is. Ezen kívül meg kell nézni, hogy mit teszünk az áldozatok megsegítése érdekében, mit teszünk az igazságszolgáltatás érdekében. Ez pedig a képzést, az oktatást érinti, Például a pénzügyi szakemberek képzésére gondolok, az ügyészek képzésére. Ez rendkívül fontos, hiszen rendelkezniük kell szakértelemmel, szaktudással akkor, amikor ügyészként lépnek fel a különböző kábítószerkereskedelmi kérdésekben, tehát nagyon fontosnak tartom a képzést. Mert a kábítószer kereskedelem kérdését vizsgálva ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanígy vonatkozik ez a bírókra, illetve a közvetítő személyek képzésére. Hiszen Fontos, hogy a közvetítőkre vonatkozóan is legyen külön program, hiszen a közvetítésen meg lehet előzni azt, hogy egy kis kábítószer kereskedő börtönben végezze. Ami pedig a nemek közötti erőszakos cselekményeket, illetve a gyermekvédelmet illeti, ezeket is nagyon fontos bevenni az igazságszolgáltatás igazságügyi programba. Itt is fontosak a közvetítők. Hozzáadott értékként mindegyik programnak megvan a jelentősége. El kell válasszuk, hogy mi az igazságügyi kompetencia, mi a belügyi kompetencia, és mi a szociális ügyek illetékessége, hiszen valójában például a, a kábítószerfüggők támogatásáról is szó van. Aztán a könnyű és nehéz drogok kérdése szerintem nem tartozik ebbe a szektorba, ebbe a témába, hiszen itt az egyes országok kell, hogy foglalkozzanak a büntetőjog keretei között ezzel a kérdéssel, ezzel a témával. Köszönöm, Rizbek asszony. Merci, président, mes chers... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, néhány szót szeretnék szólni én is. Először is nagyon érdekes volt a két előadóval együtt dolgozni, és ebben a bizottságban, a LIBE bizottságban egyre lényegesebbé válnak ezek a közös munkák másik szakbizottságokkal. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a jogalkotási munkánkat kiterjesszük. Ez egy nagyon érdekes és ösztönzendő megoldás, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának az együttműködésért. Teljesen egyhangúan egyetértettünk egy konkrét témában, vagyis a lehető leggyorsabban ki kell alakítani ezt az igazságszolgáltatási európai jövezetet, a igazsághoz való hozzáférési rendszer realista, valós és hatékony kell, hogy legyen. A jelentés tervezett felépítése, illetve a módosító indítványok is mindezt az általános célt szolgálják. A módosító indítványok nagy többségével a frakcióm abszolút egyetért, és készen állunk arra, hogy együtt dolgozzunk a kompromisszumos megoldásokon. A kollégákhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a módosító indítványok mennyisége az nem negatív vélemény magáról a jelentésről, hanem azt bizonyítja, hogy mennyire fontos a téma, hiszen nagyon fontos a közösségi jog, az igazságügyhöz való hozzáférés, ezek rendkívül fontos témák a polgárok számára. Egyrészt azok számára, akiknek szüksége van erre, másrészt azok számára, akik ezért felelősek, és azok számára is, akik esetleg kétségbe vonják a EU által biztosított lehetőségeket. Úgyhogy abszolút pozitívnak tartom, hogy a parlament ennyire érdeklődik a téma iránt. Egy-két témára azért részletesebben ki szeretnék térni, és reagálni szeretnék az elhangzott megjegyzésekre is, illetve konkrétan a kábítószer kérdésére, és szeretném hangsúlyozni, hogy mik azok a témák, amelyek nem szerepelnek még megfelelő módon a jelentésben. Kollégákhoz hasonlóan, ugye én is úgy gondolom, hogy a költségvetési keret, hogyha csökken, a drasztikus megtakarítási intézkedések következménye miatt, akkor meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen hatása lesz. Itt is egyhangú a vélemény az, hogy harcolnunk kell azért, hogy meg tudjuk tartani a költségvetési támogatást, a keretet. A konkrét témákkal kapcsolatban a frakcióm nevében ezt a módosító indítványokban is megfogalmaztuk, hogy nagyon fontos, hogy a program látható legyen. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a, egy, bizony, egy időszakban nagyon sok olyan lépés történt, ami nem volt ezég, eléggé látható, hiszen azt gondoltuk, hogy nincs elég jogász egy bizonyos földrajzi területen, vagy bizonyos országban, vagy nem lesz megfelelő igény a projektekre. És persze jogászok azok léteznek, de sokszor annyira bonyolultak a mi szövegeink, amelyek elbátortalanít bántatják a résztvevőket, és nem is lépnek föl, nem is igénylik azt, hogy kedvezményezetek lehessenek. Ezért fontos a láthatóság, az egyszerűsítés, az igények benyújtása, a kérvények benyújtása is teljesen egyszerű kell, hogy legyen. Nem szabad egyik évvel a másikra változtatni a szabályokat. Tehát olvasható, hozzáférhető kell, hogy legyenek a szabályok. Vagyis valójában azt a célt kell, hogy szolgálja, ami a jelentésben szerepel. Hasonló módon, és úgy gondolom ezen mindenki egyetért, bár nem Európában nem mindenhol érvényesül ez, minden esetre az igazságügyel kapcsolatos programra vonatkozó információ mindenki számára hozzáférhető módon az interneten szerepelnie kell, vagyis a szakmai érdeklődők számára is könnyen, gyorsan, hatékonyan, gyorsan kell, hogy tudják ezeket az információkat felhasználni. A stokholmi program esetében is láttuk ezt, hogy nem szabad nagyon hosszasan fogalmazni, nagyon fontos, és szerepel a jelentésben, hogy pontosan kell meghatározni a kérdéseket, és röviden kell foglal, fogalmazni. Következő téma, ami szeretnék elmondani a frakció nevében, de számomra is ez nagyon fontos. Ez pedig a érzékeny polgárok, vagyis a gyermekek. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottam be ebben a témában. Persze ezek nem mind ugyanazt jelentik. Szeretném, hogyha a mi elképzelésünket elfogadnák, és támogatom azt, a, amit a két előadó is hangsúlyozott, hogy szintetizáljuk ezeket a módosító indítványokat. Minden esetre nagyon oda fogok figyelni a jövőben is, hogy pontosan fogalmazzunk a gyermekek specifikus feltételeire vonatkozóan. Utolsó megjegyzés ahol lehet, hogy nehéz lesz meg kompromisszumos megoldást találni. A határon átnyúló együttműködés kezelése és finanszírozása lényeges kell, hogy legyen. Konkrétan a régiónban is látom, ahol végre sikerült már határon átnyúló programot is elindítanunk. Minden esetre európai laboratóriumnak tekintem én ezt olyanfajta együttműködéseket, hiszen ezek az jó gyakorlat cserére vonatkozó programok például, és az a szándék, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, európai építkezési elem nem csak az igazságügy térségére vonatkozik, hanem az egész Európai Unióra érvényes ez. Ezekre a kérdésekre, illetve a nyitott kérdésekre ebben a témában még választ kell találni. Minden esetre rendkívül fontos, hogy itt a lényeget megtartsuk. A többi módosító indítványjal kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, hogy a nyelvűséget hangsúlyozták. Az utóbbi időben kicsit gyorsan túlépünk ezen a kérdésen, hiszen egyre inkább egy nyelvet beszélünk, az angolt. De az európai diversifikációnak ez is az egyik aspektusa, és fontos lenne megtartani ezt a szellemet, elnök úr. Nagyjából ezt szerettem volna elmondani, és természetesen szívesen dolgozunk továbbra is ezen a jelentésen. Köszönöm önnek köszönet. Szeretném elmondani, hogy mindjárt 11 óra van, és a programunk szerint át kell térni a következő napi rendi pontra hamarosan. Sargentini asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen egy tárgyra korlátoznám a hozzászólásomat, és ez nem meglepő. Ez a kábítószer, a fogyasztás megelőzése és annak leküzdése lenne. Módosító indítványaim jó része ezzel foglalkozik az Európai Bizottságnak a kezdeményezése a hetes preambulum bekezdésében azt mondja, hogy a kábítószer dosszié az igazságügyi programba kerüljön, és az illegális drogkereskedelemre irányuljon elsősorban, illetőleg más illegális droghoz kapcsolódó tevékenységekre, amikor valóban a zöldek ezt a megközelítésmódot nem ö, osztják, ugyanis úgy gondoljuk, hogy Ugyanak bűncselekményeket mindenképpen meg kell előzni és le kell küzdeni, de amikor kábítószerről vitatkozunk, akkor arra kell serkenteni az embereket, hogy megelőzenek, ne kövessenek el hibákat, és hogyha hibákat követnek el, és függővé válnak, akkor azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak maguknak segíteni, illetőleg hogyan tudnak tovább élni, hogyha képtelenek a függőséget leküzdeni. Tehát nem szabad őket kirekeszteni, hanem helyet kell biztosítani számukra a társadalomban. Ez egy vita marad a jövőre is. Itt a bizottságban úgy tűnik, hogy ez ezzel kapcsolatos morális vita az itt nagyon egysikú és csak bűnüldözés aspektusára korlátozódik. A kábítószereknek a legalizálása nyilvánvalóan itt a szakbizottságban nem számíthat többségre, tehát mindenképpen itt a prevenció megelőzésnek a felgyorsítása, erősítése az, amit ki szeretnénk hangsúlyozni. Klász úr, ön befogadja a módosító indítványaimat, de azt mondja, hogy fenntartásokkal teszi ezt, hiszen ön különbséget akar tenni a könnyű és, ne, és súlyos drogok között. Én ezt a megkülönböztetést nem osztom, ez egy ismert régi vita már. Ugyan, vannak olyan drogok, amiket könnyű drogoknak sorolnak be, mégsem tekinthető könnyű drogoknak. Egy dolog azonban biztos, hogy nem szabad mindent kriminalizálni, ami az ember emberek számára káros. Gondoljunk például az alkoholfogyasztásra. Vannak más drogok is az alkohol mellett, amelyek fogyasztását nem szabad bűncselekménynek tekinteni, és nem szabad ezt a cselekményt kriminalizálni. Hogyha az emberek kreatív fogyasztók, akkor úgy gondolom, hogy nem feltétlen szabad őket igazságügyi eszközökkel üldözni. Ez az, Eh, ami számunkra félelmet kelt, és ilyen fényben kell tekinteni a mi módosító indítványainkat. Köszönöm. Mr. Sargentini, now Mr. De Jong, yours is the floor. De Jong úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Sargentini asszonynak a kábítószeres politikával kapcsolatos bevezetőjét nagyon jónak tartom de én szeretnék most uh, utalni két filmre. Nick Cave filmje volt az egyik, amely megmutatta, hogy miért nem lehet csak represszióra építeni az értelmes drogpolitikát, és miért nem szabad minden kábítószerfogyasztási magatartást kriminalizálni. amitől óvainteném ezt a bizottságot, az az, hogy azt a hibát elkövessük, hogy a mi kis külön partikuláris érdekeinket képviseljük, és erre próbálunk meg pénzt szerezni. Én a belső piaci szakbizottságban jelentéstevő voltam, és kértem bizonyos dolgokra plusz pénzt, de nyilvánvalóan ezekben a takarékosságra intő időkben megtakarítási potenciálokat is fel kell mutatni nagyon sok módosító indítvány, amit benyújtottam, az az európai többletértéket próbálja meg felmutatni, hiszen ez a fontos. Úgy gondolom, hogy a figyelemfelkeltés, a tudatosítás kérdése. Úgy gondolom, hogy itt meg kellene néznünk például az amerikai példát, hogy az hogyan működik. Nagyon sok módosító indítványom a különböző mutatószámokkal foglalkozik, amelyek világosan fel tudnák mutatni ezt az európai többletértéket, és tárgyalagosá tennék a vitát, és fontos szerintem számolni azzal is, hogy a tagállamoknak milyen forrásaik vannak ezekre a célokra. Természetesen különbséget kell tenni az európai jogban is, azzal kapcsolatban, hogy milyen forrásokat használunk föl, de hát nagyon fontos, hogy a nemzeti jogban is legyenek ezzel kapcsolatos erőírások, és ott is legyenek források, nem csak európai szinten. Rövidre fogom a szót. Teljesen ellenzem, hogy itt magán jellegű intézményeket nevezzünk meg egy olyan szövegben, amely mégiscsak egy politikai szöveg ettől a háztól, politikai jellegű szöveg. Én magam úgy gondolom, hogy megtámadhatóak vagyunk, hogyha a valós versenynek és a tisztességes versenynek Eh, az elvét itt a belső piacon ezzel veszélybe sodorjuk. Nem szabad, hogy magánjellegű intézmények megnevezésre kerüljenek, és másokat emellett nem nevezünk meg, kihagyunk a szövegből. Úgyhogy szeretném megkérni az előadót, hogy eh, esetleg nem tudná -e konkrét példák nélkül dolgozni. Én már várom a kompromisszumos javaslatokat, különösen ami mutat a számokat illeti, Remélem ezeket képesek leszünk eh, létrehozni, és együtt fogunk tudni élni velük. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Cvivka úr következik a Júri szakbizottságtól. Jól ejtem a nevét, uram? Przejmie. To nie jest łat... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem könnyű kiejteni a nevemet, csodálattal adózom önnek. Szeretnék egy-két gondolatot megfogalmazni az elhangzottakkal kapcsolatban. A Júri Szakbizottságban mélyrehatóan megvitattuk a igazságügyi program célkitűzéseit, és azt hiszem, hogy észben is kell tartani ezeket a célkitűzéseket. Nagyon érdekes a vita, azonban olyan részletekbe bocsátkozunk, amely ugy, amelyek ugyan benne vannak a programban, de nem oldódnak meg, mert más megközelítést igényelnek. Ami az igazságügyi programot illeti, ennek célkitűzése az, hogy kialakítsunk egy közös területet, egy közös kultúrát, ahogyan ez elhangzott már Bellinger kollégától több ízben. Tehát egy igazságügyi kultúrát hozzunk létre minden Európai Uniós tagállamban. Ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt a célt, szükség van képzési programokra, ezek kialakítására, megtervezésére és lebonyolítására, hiszen nem elég az interneten dokumentumokat közzétenni, el kell tudni olvasni azokat, meg kell tudni érteni, és a valósághoz kell tudni kapcsolni azok tartalmát. Tehát tudjuk, hogy a határon átnyúló programok nagyon fontos elemét képezik ennek a jogi kultúrának, ennek a, ki, ennek a kialakításának, és azt hiszem, hogy ez magától értetődő. Ezért módosítókat megvizsgáltam, és Düjong úr véleményével ellentétben úgy gondolom, hogy a preambulum bekezdésbe be lehetne vonni ezeket a hálózatokat, ezeket a szervezeteket, hiszen ezek széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek, képzési programokat vezettek, illetve bonyolítottak le határon átnyúló keretekben, és magas szintű minőséget biztosítanak. Ne ringassuk magunkat hamis álmokban, nem mondhatjuk azt, hogy valami nem zajlik, nem történik akkor, amikor a szemünk előtt zajlik és történik. Erre oda kell figyelni, rá kell mutatni, hogy ezen az úton akarunk haladni, és egy közös jogi kultúrát szeretnénk létrehozni Európában. Elnök úr, igen, köszönöm, Morvai asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Nagyon fontosnak tartom azt, hogy bármennyire technikai jellegű a munkánk ezen kérdések keretében, sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy valós emberekkel foglalkozunk, valós esetekről van szó, illetve ennek hátterében valós szenvedés és fájdalom áll. Pontosan ezért szeretnék utalni most egy olyan ügyre, amely sokban tartja Magyarországot, és szeretném a javaslatomat kapcsolni ehhez a valós ügyhöz, ezekhez a valós emberekhez. Egy ír bankár esetéről van szó, aki két magyar gyermeket megölt, tehát Tobin úr két magyar gyermeket megölt, egy autóbalesetben figyelmetlenségből, és visszaengedték Írországba. Három éves börtönbüntetést kapott Magyarországon, most pedig Írországban tartózkodik, és nem adták ki Magyarországnak, illetve Írország nem foganatosította az ítéletet. Két következtetést szeretnék levonni ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan szakértői, kutatói csoport, amely elemzést végez az igazságügyi esetekkel kapcsolatos együttműködésről méghozzá rendszeresen, és következtetéseket vonnak le. A második ügy, illetve a második következtetés és ez az, ami hiányzik nekem ebből az anyagból, amelyet tárgyalunk, ez pedig nem más, mint az áldozatok igazsághoz, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése szélesebb körben. Gondolok itt az igazságtalanságokra, egy két és egy öt éves gyermek volt az áldozat ebben az ügyben, a szülők pedig részt kívántak venni az írországi kiadatási folyamatban, ott akartak lenni a bíróságon, követni akarták az ügyet, és az ír bírósághoz a képviselőikön keresztül levelet küldtek, nem kaptak választ, egyáltalán nem vették őket jelentős félként figyelembe. Ugyanígy az ír nagykövet nem adott választ ezekre a levelekre, ez pedig azt jelenti, hogy az áldolat, áldozatok érdekeit soha senki nem vette figyelembe a határon átnyúló, ebben a határon átnyúló ügyben. Ez pedig arra a következtetésre vezethet bennünket, hogy az áldozatok érdekeit, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésüket határon átnyúló keretek között sokkal inkább ki kell emelni ebben az anyagban, ebben a dokumentumban, különösen akkor, amikor az együttműködés kudarcot van, hiszen itt nem történt igazságszolgáltatás, a bűncselekményt nem követte megfelelő büntetés, és ez döbbenetes, különösen az európai környezetben, európai kontextusban. Ez pedig azt jelenti, hogy kutatásokra van szükség ebben a témában, és következtetéseket kell levonni mindig az igazságszolgáltatást kell e, szem előtt tartani, és mindenki segítséget kérem ebben a konkrét ügyben. Köszönöm, Marvai asszony. Most visszatérünk az előadókhoz, hogy beszámoljanak arról, hogy mi a véleményük a módosítókkal kapcsolatban elhangzottakról. Berlinger úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. kevés időnk van, hogy be tudjuk tartani a napi rendtervezetet. Azért hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, hogy a mai vita, a mai eszmecsere, mint ahogy egyébként a téma megkezdésekor is elhangzott a vita során, hogy mennyire fontos az 51-es cikk érvényessége. Vagyis, hogy ki kell használni az olyan lehetőséget, amikor a két szakbizottság együtt tud dolgozni, és együttes ülést tud tartani, hiszen az Európai Unióban jelentős, hogy ilyen nagy számban tartjuk fontosnak a jogot, az igazságszolgáltatást, főleg egy ilyen Európai Uniós helyzetben, amikor hatalmas nyomás alatt vagyunk. Meg kell próbálnunk megértetni, hogy az integrációs folyamat Európában a közös igazságszolgáltatáson keresztül is működik. A polgárok érdekeit minden nap támogatni kell az igazságszolgáltatással, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel, válasz, az igazságszolgáltatási rendszer válasza, nem csak a demokráciának az elemei, hanem a növekedés egyik aspektusa is, hiszen ma mindenki a növekedést emlegeti. A növekedés nem csak gazdasági kell, hogy legyen, hanem az európai polgárok együttműködésének a fejlődése is kell, hogy legyen. Ezt szerettem volna hangsúlyozni. Hogy milyen sok módosító indítványt nyújtottak be, az is azt bizonyítja, hogy a kollégák fokozottan figyelemmel fordulnak a program iránt. Mi fontos aspektusát képviseljük Európának. Hozzá kell tennem azonban még egy dolgot. Az Európai Bizottság jogosan vetette ezt föl, és a mai vitában is fölmerült. Hogyha a szabályok túl nagy számát állítjak föl. Ha mindent beírunk egy jogszabályba, amit szeretnénk ott látni, akkor az egyszerűsítés ellenében fogunk cselekedni, és nem szolgáljuk az egyszerűsítést. És itt most nem csak mint politikusokhoz szólok önökhöz, hanem mint jogászokhoz is. Fontos, hogy a programban a legfontosabb elemek szerepeljenek, ezt a módosítók is ezt kell, hogy szolgálják. De a végső szöveg tiszta kell, hogy legyen, letisztult kell, hogy legyen, egy olyan szöveg kell, hogy legyen, amit végre lehet hajtani. Hiszen sokszor nehéz a végrehajtás, hogyha minden szerepel a szabályokban a legkisebb részletekig. Ma azt láttuk, hogy az árnyék előadók munkáján keresztül, illetve a két előadó együttműködésén keresztül sikerül befogadnunk az összes érvényes elhangzott igényt, de nem szabad elárasztanunk a szöveget részletekkel. Még néhány dolgot szeretnék röviden említeni. Először is az áldozatok kérdése. Teljesen egyetértek ebben. A téma szerepel a programban. És főleg jelentősnek tartom, hogy a parlament nemrég döntést hozott az áldozatvédelemről, és ez most már valóságá vált. A jogi hagyományokban nem igazán voltak előtérben az áldozatok. sokszor inkább azt mondhattuk el, hogy az eljárási garanciák jobban hangsúlyozták a bűnösök jogainak a védelmét. Hogyha olyan intézkedéseket hozunk, amelyeket határon átnyúló módon is, de határokon belül is meg kell valósítani az áldozatok értelme érdekében, ezt rendkívül fontosnak tartom. Következő kérdés, hogy a kedvezményezettek szerepeljenek-e vagy sem a szövegben. Én remélem, hogy megállapodásra fogunk tudni jutni. Itt is fontos, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyeket nem tesz nehézkessé a kedvezményezetek felsorolása. És itt ugye végig kell gondolni, hogy megfelelő egyensúly legyen a preambulum és a törszöveg között. A judicial training témája az utolsó kérdés, amit említeni szeretnék. A jelentésben egy ellenvetéssel éltünk a bizottság által benyújtott programra vonatkozóan. A szakmai fejlődés azon szakemberek esetében, akik jogi témával foglalkoznak, bírók, ügyészek, egyéb jogászok, a programban nem kapnak megfelelő hangsúlyt. A parlament az utóbbi két évben több állásfoglalást szavazott meg, és ide tartozik az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad mindent Brüsszelben, és nem szabad mindent központilag megoldani. Az orsz, egyes országokban sem csak a központba kell koncentrálni a jogászok, bírók, ügyvédek fejlesztését, hanem az egyes bíróságok közötti együttműködést kell kialakítani, és azok, akiket mi képezni akarunk, azok között is nagyon fontos az együttműködés. Ők természetesen már felkészült szakemberek, de nagyon fontos, hogy napról napra frissítsék a szakmai ismereteiket. Ez szerepel a szövegben, a jelentésünknek köszönhetően is. Köszönöm szépen. Klész úr, öné a szó, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre fogom fogni a szót. Szeretném világosan leszögezni, hogy semmiképpen sem rosszallom a benyújtott módosítványok számát, talán lehetett volna kevesebb, de most már így is jó. Nagyon sok dolog hangzott el ebben a vitában, a kollégák részéről. Ezekre nem kívánok most feltétlen válaszolni, ezért elnézést kérek. Három megjegyzése korlátozom. Az egyik a költségvetésnek a nagyságára vonatkozik. Van de Kampur mondta, hogy ezt nagyon figyelnünk kell, nyomon kell kísérnünk. Nyilvánvalóan ez mindenhol igaz, minden egyes szinten a költségvetés a fő kérdés, aztán itt a több éves pénzügyi kereten is dolgozunk. Biztos vagyok abban, hogy nem kell majd a költségvetés csökkentéséről beszélnünk, a 2014 2015 as időszakra 472 millió euróról beszélünk, ezt a szintet mindenképpen szeretnénk megtartani, ezt kell kommunikálnunk. Ami pedig a playing fieldet illeti, úgy gondolom mindenképpen De Jong úrnak a elmondása szerint itt különböző intézményeket kell bevonni, és nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy bizonyos intézmények itt elsőbséget élveznek, vagy kivételezzünk velük. Tehát ezzel kapcsolatban kompromisszumot kell kialakítanunk, de mindenképpen szeretném, hogy bizonyos intézményeket megnevezzünk, ugyanakkor azt nem szeretném, hogy nem szeretném, hogy a jogalkotási szövegbe kerüljen be ezeknek a neve, hanem mindenképpen a preambulumba kell őket példaként megemlíteni, így tudjuk talán itt a két eh, tábornak az álláspontját kiegyenlíteni. És azt is el szeretném még mondani, hogy nagyon fontosnak eh, tartom és támogatom például Grisbeck asszonynak a módosító indítványait, amelyek a, hangsúlyozzák ennek a programnak az átláthatóságát, az olvashatóságát a különböző dokumentumoknak, és egyáltalán az egész folyamatnak a hozzáférhetőségét. Itt van eh, ezzel kapcsolatban számos módosító indítvány, amelyeket mindenképpen első helyekre helyezzek a listában, és mindenképpen támogatok Berlinger úrral együtt. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you all. Köszönöm szépen, köszönet mindenkinek, az összes tagnak, aki részt vett ebben a vitában. És most így lehetőségünk van arra, hogy a következő napirendi pontra áttérjünk. Ötös napirendi pont következik. fél óra szerepel a napirendben, a következő 30 perc erre a témára, és úgyhogy szeretném mindenkit erre megkérni, hogy ezt ne felejtse el. 11 óra 10 perckor szavazni fogunk. A terembe egyre több képviselő fog érkezni, hiszen 11-10-re szavazást írtunk ki, úgyhogy kérek mindenkit, hogy minden tőle tegyen meg azért, hogy 30 percben le tudjuk zárni ezt a témát. A módosító indítványokkal fogunk most foglalkozni. A jogok és polgárság program létrehozása 2014-2020-as időszak erre vonatkozó rendeletről van szó. Előadónk Gönc Kinga. 140 módosító indítványt nyújtottak be. 45 szerepet, 45 módosító pluszban, ami már a jelentős tervezetben is szerepelt, úgyhogy összesen 185 módosító indítványról kell, hogy beszéljünk. Az 50-es eljárási szabály kell, hogy kövessük. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási és a nőjogi bizottsággal együtt készítjük ezt a, elő ezt a témát, de mi vagyunk a vezető szakbizottság ebben a témában. A bizottságot és a tanácsot is meg fogjuk hallgatni, ha hozzá szeretnének szólni röviden, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előadóját, Bolen úrat is üdvözlöm. Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy eljött. Először az előadót hallgatjuk meg, és utána meg fogom nyitni a vitát. Gönc asszony, a szó. Köszönöm szépen a bevezetőben említette, hogy 140 módosító indítvány nyújtottak be. Ez mutatja, hogy mekkora az érdeklődés a téma iránt. És mivel néhány cikkben osztott a felelősségünk, azt is fontos figyelembe venni, hogy a Nőjogi Bizottságban és a Foglalkoztatási Bizottságban milyen módosító indítványokat nyújtottak be. 51-et a Foglalkoztatásiban, és több mint 100-at nyújtottak be a Nőjogi Bizottságban. Az időzítéssel kapcsolatban elmondanám, hogy a Nőjogi Bizottságban most a napokban, ma vagy holnap lesz szavazás, a foglalkoztatásiban pedig október 9-én. De ismerve a módosító indítványokat úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítókon már el tudunk kezdeni dolgozni. Egyébként nem lesz elég időnk, hiszen a mi szakbizottságunkban november 26-án fogunk szavazni. Úgyhogy kezdjük el a munkát a kompromisszumos módosítók kidolgozásán. Voltak már előzetes találkozóink az Európai Bizottsággal a hivatalos tárgyalások előkészítése érdekében, illetve hogy megismerjük egymás állásfoglalását. Úgyhogy szeretnék beszámolni néhány problémás kérdésről, illetve olyan témákról, amelyek esetében vita merülhet föl sok módosító indítvány foglalkozott a diszkriminációmentességgel. A megfogalmazás néha a kartát követi, néha a szerződéseket követi. Úgy gondolom, hogy megállapodásra kellene jutnunk egy olyan megfogalmazásra vonatkozóan, ahol eldöntjük, hogy vagy az egyiket, vagy a másikhoz ragaszkodunk, mert így leszünk erősebbek a tárgyalások során, amikor egyeztetést kell lefolytatnunk a tanácssal tárgyások során ez valószínűleg az egyik téma lesz. Aztán egy másik téma, amiről beszélnünk kell, a nyelvek kérdése. Egyrészt nagyon pozitív, hogy sok módosító indítvány foglalkozik ezzel, és a pályázatokat ki kell adni minden európai hivatalos nyelven, ez szerepel módosítókban. Ez pozitív, viszont ez lelassítja az eljárást, úgyhogy valamilyen hatékony megoldást kellene kitalálni, ami ugyanakkor biztosítja, hogy a nem szervezetek és más szervezetek is megfelelően a potenciális kedvezményezettek megfelelően hozzáférnek a szövegekhez. A következő vitatott aspektusa a javaslatnak a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok kérdése, ez egész hasonló az igazságügyi témához, az árnyék előadókkal is egyeztetünk. A néppárt az éves munkaprogramra nagy befolyást akar gyakorolni. Kérdés az, az Európai Parlamentnek fontos ez a befolyás, úgyhogy fontos, hogy ezt az ellenőrzést biztosítani lehessen, úgyhogy gondolom, hogy még egyszer meg kell beszélni ezt a kérdést. Sok módosító indítvány foglalkozott még az előző témában a igazságügyi program tekintetében azzal, hogy meg kell nevezni pontosan a lehetséges kedvezményezett szervezeteket, a mi esetünkben is fölmerült ez a kérdés. A mi véleményünk az, hogy ne szerepeljen konkrét szervezetek neve. Megemlíteném még, hogy a foglalkoztatási bizottságban Jean Lambert az előadó, akivel együtt dolgoztunk, és ennek a szakbizottságnak is tagja, Biztos, hogy a jövőben is jól fogunk tudni együttműködni. Ugyanez igaz a Nőjogi Bizottságra is, a Bastos asszony az előadó, ővel és már sokszor együtt dolgoztunk, hogy biztos vagyok abban, hogy a jövőbeni együttműködés is kiváló lesz. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a benyújtott módosító indítványokért, és az árnyék előadóknak is köszönetet szeretnék mondani. A civil szervezetekkel is folytattunk konzultációt és ennek alapján az egyik javaslat a program nevének a megváltoztatása, az egyenjogúság bevezetése a címbe, hiszen az egyik fontos aspektus ez. Most jogok és polgárság a program neve, de a, nem, a kedvezményezettek nem csak az Európai Unió polgárai lehetnek, hanem bárki, aki itt van, akinek lakhatási engedélye van az Európai Unióban, ez is fontos téma volt. Még egyszer köszönet a támogatásért, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz a jelentés. Köszönöm. Thank you, Mrs. Gons. Now as... Köszönöm szépen. Most pedig két percre adnám meg a szót a bizottságnak, hogyha a szót kívánnak kérni, és aztán pedig a tanácsnak. Tessék, hölgyem. Köszönöm szépen. A jelentéstevő annyira jól összefoglalta a módosítókat, és azt hiszem, hogy azok a kérdések, amelyeket kiemelt, pontosan azok azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban össze kell még ülnünk. Egy dolgot szeretnék kiemelni, a javaslatunk a szerződésre épül, a szerződésekre épül, és a javaslat nem korlátozódik az Európai Uniós polgárokra, a közös kérdéseket, illetve a horizontális kérdéseket horizontális szinten kell megoldani, illetve véleményem szerint ennek a programnak egyetlen célja van, ez pedig a személyek jogainak védelme és előmozdítása, érdekképviselete. Bizonyára végleges javaslatban meg lesz majd minden megoldás. Köszönöm szépen, hogy az elnök, és most pedig a tanács részére Frainis úrnak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! a tanács részéről június 8-án az általános és részleges megközelítést alkalmaztuk a bizottság javaslatával kapcsolatban. A tanács javaslata az egyenlőséget belevenni a címbe, tehát jogok, egyenlőség és polgárság ez lenne a cím, hiszen ez az Európai Uniós hozzáadott értéket hangsúlyozná, illetve a határon átnyúló aspektusokat, a legjobb gyakorlat megosztását, és így tovább. Ami a konkrét célkitűzéseket illeti, ide tartozik az erőszak megelőzése, megakadályozása nőkkel, illetve gyermekekkel szemben, valamint a kiszolgáltatott csoportokkal szemben. Ezen kívül a jelenlegi programot kapcsolja a fogyasztói program keretében finanszírozott programokhoz az éves kiadások minimális aránya 65%-nál nem lehet kevesebb a javaslatunk szerint, illetve ami a konkrét célkitűzéseket illeti, az egyenlőséget szeretnénk hangsúlyozni a nők a férfiak között, illetve a nemek közötti egyenlőséget tartjuk nagyon fontosnak. Ami a szervezeteket illeti, ugyanúgy, mint az igazságügyi programban, itt is részt vehetnek ezek a szervezetek közösen a non-profit, a non-profit szervezetekkel, ami pedig a mutatókat illeti, ugyanúgy, mint az igazságügyi programban, a tanács konkrét kritériumokat határoz meg, és ezeket szeretné alkalmazni a monitorozás, illetve az, az értékelés során. A ciprusi elnökség eh, szeretne tovább lépni, a technikai ülésekre eh, áttérni, és eh, a megközelítésünk keretében szeretne megoldást találni ezekre a nyitott kérdésekre. Would you like to? EGSB képviselője ön is röviden néhány percben szeretne hozzászólni? Thank you, uh, Mr. President, and thank you. Köszönet, elnök úr és köszönet, hogy megengedi, hogy eljöhettem, megengedte, hogy eljöhettem, részt vehetek ezen a vitán. Nagyon fontos ez a program. Véleményünk az, hogy bár vannak aggájaink, hogy két, újabb, hogy két program összeolvasztásának az lehet az eredménye, hogy felhigítja ezt a véleményt, ezt a jelentést, de követjük a vitát az EGSB részéről is. Készítünk véleményt ehhez a témához. Az előadóval is találkoztunk, más képviselőkkel is egyeztettünk már ebben a témában, úgyhogy ez lehetővé teszi azt, hogy szorosan együttműködjünk, és hogy támogatni tudjuk ezt a fontos üzenetet. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, hogy a következő hét évben, vagyis a program időszakában a polgárok jogait minden munkánkban, minden programunkban biztosítani kell és hangsúlyozni kell. Gondolok itt főleg a nők jogaira, a nők hátrányos helyzetű személyek jogaira, és ez a jogalkotási eszköz is lehetővé teszi, hogy ez megvalósulhasson bármilyen változás történik, ezt figyelembe kell vennünk. Azt hiszem a legsúlyosabb probléma az volt, hogy a változtatási javaslatok kicsit fölhigítják a hatást konkrétan a nők esetében és más csoportosulások vagy csoportok, olyan csoportok esetében, akik a nők jogait védik és azokért harcolnak. Még egyszer köszönet, hogy meghívtak ide, és köszönet a képviselőknek, akik segítettek nekünk, hogy a véleményt megfogalmazzuk hogyha monitorozásban és a nyomonkövetésben is részt vehetünk majd, az nagy örömünkre szolgálna az EGSB részéről. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Ne feledjék, hogy be kell tartani a hozzászólási időt. Kezdjük az árnyék előadókkal. Angelilli asszony, Lambert asszony, Romero López asszony, Angelilli asszony. Kérem, hogy két percben szólaljon fel, mert 11-re szavazást írtunk ki. Köszönöm, elnök úr. Természetesen szeretnék köszönetet mondani Gönc asszonynak a munkájáért. Sok módosító indítványt nyújtottak be, de úgy gondolom, hogy a, nagy az egyetértés, egy irányba mutatnak a módosító indítványok, méghozzá abba az irányba, hogy a középpontba kell helyezni, és meg kell erősíteni a diszkriminációmentesség értékét és koncepcióját. Ezt a koncepciót a lehető legszélesebb körben meg kell erősíteni a programban. Oda kell figyelni az érzékenyebb, hátrányos helyzetű kategóriákra is, olyan személyekre, akiknek idézőjelben védelemre, erős védelemre van szükségük Gondolok itt a nőkre, a kiskorúakra, és általában a hátrányos helyzetű csoportokra, idősekre, fogyatékossággal élő személyekre. Természetesen számunkra nagyon fontos az, hogy perspektívát biztosítsunk, és föl kell, hogy használjuk a pozitív tapasztalatokat a DAFNE programból. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy ezt a programot is a családon belüli erőszak megelőzésének a szolgálatába kell állítani. Ez specifikus célja kell, hogy legyen a programnak. Végül a kiskorúak témájával fejezném be a hozzászólásomat. Különösen a, az elhagyott kiskorúak, illetve a családjától elszakított, vagy családtagoktól elszakított kiskorúakra gondolok, valamint a kiskorúak kizsákmányolására és a velük szembeni erőszakos cselekményekre. Fontos, hogy ebben a programban hangsúlyozottabban szerepeljen mindaz, ami hatékonyá teheti a gyermekvédelmet, gondolok itt a nem kormányszervezetekre, az egyéb európai jellegű hálózatokra. Köszönöm. Mrs. Wikström, I'm talking to you, Mrs. Wikström. Wikström asszony, Cecilia, öné a szó. I am so sorry, Mr. Chairman. We have... Annyira sajnálom, elnök úr. Nagyon intenzív és érdekes bilaterális megbeszélést folytattam éppen. Javaslom más kollégáknak is, hogy néha próbálkozzanak meg ezzel is. Először is az ALDE árnyék előadója vagyok, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végzett, mint mindig, és fontosnak tartom, hogy különösen érzékeny más politikai frakciók véleménye tekintetében is, és ez érdekes, és hatékonyá tette a munkát. A jelenlegi finanszírozási program alapján merült fel ez a program, és tudom, hogy hatékony lehet a program, de az is nagyon fontos, hogy mindenki megkapja a megérdemelt figyelmet. Néhány módosító indítványt nyújtottam be, hogy ezt bizonyít, biztosítani lehessen. Többek között az az aggályom, hogy az egyenjogúságon, egyenjogúságra vonatkozó program nem kap elég hangsúlyt. Üdvözlöm a négyes cikk a bizottsági négyes cikk, amiben célok szerepelnek ennek a módosítására vonatkozó módosító indítványokat, hiszen túl sok cél szerepel, ezek között átfedések is vannak, ugyanakkor a célokkal külön kell, elkülönítetten kell foglalkozni, pont azért, hogy egyértelmű legyen, és minden cél megkapja megfelelő figyelmet. A xenofóbiát is a célok közé föl szeretném vetetni, hiszen az idegen gyűlölet nagyon aggályos sok tagállamban és borzasztó példát látunk arra, hogy mihez vezethet ez. A következő lépés az európai értékek megsemmisülése, úgyhogy ezt is fenyegeti, ezt a témát is fenyegeti az idegen gyűlölet. Oda kell figyelnünk az olyan emberek jogaira, akik fogyatékossággal élnek. Ezt mindig meg kell tennünk folyamatosan, de soha nem kész ennek a témának a hangsúlyozása, a fogyatékossággal élő személyek jogainak a kiemelése, a nemen alapuló diszkrimináció elleni fellépés. Fontosnak tartom ezt a kérdést, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen fontos munkát végeznek a nem szervezetek és más szervezetek is ezen a területen. Mindig is támogatnunk kell az, és ösztönöznünk kell az ő munkájukat, hiszen nem mindig könnyű a mai világban egy európai tagállamban nem kormányszervezetként föllépni, legalábbis néhány tagállamra ez igaz. Végül a jelentés csak akkor lesz hatásos, hogyha megfelelő finanszírozás fedi le a javasolt programokat. Biztosítani kell azt, hogy hatékony szintű pénzügyi támogatást lehet biztosítani a programokhoz úgy gondolom, hogy nagyon jó az iránymutatása az előadónak, a frakcióm támogatja ezt, és a módosító indítványokban is sok pozitív témát találtam. Úgy gondolom, hogy árnyék előadók között még ezt lehet egyeztetni. És ne felejtsük el, hogy az általános cél az európai hozzáadott érték biztosítása ebben a jelentésben is. Köszönöm. Lambert asszony, a kettő percben szólaljon fel, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Gönc asszonynak a kiváló együttműködésért. Ahogy elhangzott, a foglalkoztatási bizottságban is megvitatjuk ezt a kérdést, és megpróbálunk valamilyen szinergiát kialakítani a két szakbizottság munkája között, hogy ugyanabba az irányba haladjunk a cím megváltoztatásának lehetőségét mindannyian üdvözöljük, azt hiszem, hiszen ez így jobban mutatja azt, hogy mit is tartalmaz ez a program. Ami pedig az adatvédelem kérdését érinti, ugye ez az egyik új területe a programnak, bizonyára ezen a területen is megtaláljuk majd a kompromisszumos módosítókat, azokkal, akik módosítókat nyújtottak be ezen a területen. Ezen kívül én is ugyanúgy gondolkodom, mint a többi árnyék jelentéstevő a legtöbb kérdésben, azonban a fogyasztói jogokat illetően vannak még kérdőjelek, például, hogy hogyan fog ez beilleszkedni az egész csomagba, hiszen nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy nem ugyanabba az irányba haladunk, mint, mint például a DAFNE program keretében, illetve a DAFNE program elemeinek folytatása kapcsán. Tehát ez az egyik olyan kérdés, amelyel kapcsolatban szeretnék még további ötleteket hallani, hogy ezt hogyan oldhatjuk meg. Elnök, köszönöm szépen, Szenyera Romero következik. Grazie, <clears throat> grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani véleményemet a program alapjául, alapját képező filozófiával kapcsolatban, tehát a polgárok jogai. Tulajdonképpen a fő célunk az egyszerűsítés kellene, hogy legyen, és a megfelelő prioritások kitűzése. Az a cím, ami választva lett, tehát a jog és polgárság fontos ennek a hangsúlyozása, hiszen fontos az erőszak elleni harc témája a Daphne program a korábbi finanszírozáshoz képest nem kapott, vagy úgy néz ki, hogy nem fog több pénzt kapni. A nők elleni erőszakos cselekmények elleni felépés rendkívül fontos. Ez minden büntetőjogban szerepel egyébként. A drog kapcsolatos megelőzési kérdés korlátozottan szerepel, de tudjuk, hogy milyen vitát vett ki, vitát, okozza a könnyű és nehéz drogok meghatározása, és hogy ezeket hogyan kell kezelni. A programban nem igazán látjuk ennek a helyét. Igazából szociális szolgáltatások és egészségügyi témák esetében kell említenünk a kábítószer kérdését. Hogyha megnézzük, hogy a belügyek témájában mi szerepel ezzel kapcsolatban, akkor látjuk, hogy nagy az eltérés. Úgyhogy nincs, nem látok itt megfelelő egyensúlyt. A belügyekkel kapcsolatos programok, amikről majd fogunk beszélni, foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, például a SIS rendszer esetében, de a DAFNE program az csak egy százaléka azon programoknak, amelyek az igazságügyi témára vonatkoznak. Köszönöm, akkor most visszatérünk az előadóhoz, Gönc asszonyhoz. Thank you very much, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a megjegyzéseket. A legfontosabb aggályokat, illetve dilemmákat megemlítették. Egyrészt ugye elfogadtuk a koncepciót, három korábbi program utódjáról van szó. Ez talán elfogadható lehetne, de ez okozza a legtöbb bonyodalmat, a legtöbb küzdelmet. Konkrétan arra van szó, hogy hány célkitűzést fedhet le ez a forrás. Nagyon sokat beszélünk Európáról, a polgárok Európájáról. Aztán ugye ott vannak a pénzügyi források. A pénzügyi források nem annyira láthatóak, nem, nem látjuk ezeket. Hogyha összevetjük az előző költségvetést, tehát a korábbi három program költségvetését, illetve a jelenlegi program költségvetését, akkor csökkenést látunk. Ezért úgy érzem, hogy valóban ez komoly vitát jelent majd. Valamilyen kompromisszumot kell találnunk a célkitűzések terén. Nem szabad túlságosan sok célkitűzést megfogalmazni, hogyha erre nincs kellő forrás, azonban nem szabad semmi olyat kihagyni, amely rendkívül fontos, mint például az előző daphne program, illetve az új célkitűzések, amelyek az új politikákhoz kapcsolódnak. Tehát azt hiszem, igen, hogy ez lesz a legnagyobb és legfontosabb dilemma. Egy adott pillanatban döntést kell majd hoznunk, mielőtt a tárgyalásainkat és a megbeszéléseinket lezárjuk. Egyébként teljes mértékben egyetérzek önökkel. Jean Lambert megemlítette a fogyasztójogok kérdését, illetve fogyasztóvédelem kérdését. Valóban van még egy másik alap, amely a fogyasztóvédelem másik részét fedi le. Itt valami olyasmivel kell előrukkolni, ami elfogadható, és amely kapcsolódik ehhez a programhoz, nem pedig összekeveri a kettőt, vagy összezavarja a kettőt. Tehát ezzel valóban foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Még egyszer a támogatást és a segítséget, valamint az ISIS hozzászólását és segítségét. Nagyon jó tárgyalásaink voltak, és az együttműködést elő tudtuk készíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Gönc asszonynak, jelentéstevőnknek a munkát. Az orientációs szavazás dátuma 26-a, november 26-a lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább is léphetünk. A következő napi rendi pontra van 30 percünk erre. Hiszen szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 11 óra 10-kor szavazásra kerül sor. Most pedig a hatos napi rendi program következik. A Európa, Állampolgárok Európája 2014-2020, és Sógor Csaba a jelentéstevőnk. Most a véleménytervezetet kell megvitatnunk, illetve meghatároznunk a módosító javaslatok benyújtásának határidejét. Először meghallgatjuk Sógor Csabát, aztán megnyitjuk a vitát. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ahhoz, hogy tudjuk tartani az illetékes bizottság ütemtervét, a Kulturális Bizottság ütemtervét, ezért valószínűleg a módosítók benyújtásának határidejét korábbra kell hoznunk. Először is meghallgatjuk tehát a jelentéstevőt, és aztán megnyitjuk a vitát. Sogor úr. Köszönöm szépen. Valóban nagyon szoros az ütemterv, illetve az időbeosztás, hiszen a Kulturális Bizottság nem tudott megállapodásra jutni a tanácsal a jogalapot illetően. A jogi szolgálatot kereste meg a Kulturális Bizottság ebben a témában, amely véleményt fogalmazott meg. Két, kettős célkitűzése van ennek a programnak, egyrészt az emlékezet, az európai történelemre való emlékezet, másrészt pedig a polgári részvétel emelése Európai Uniós szinten. Ezen célkitűzések egyike sem alacsonyabb rendű, mint a másik. A jogi szolgálat arra következtetésre jutott, hogy a kettős jogi alapra van szükség. A jogi szolgálat véleménye, a tanács jogi szolgálat véleménye eltér az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményétől két ízben, két kérdésben. Első, a jogalkotó határoz a két célkitűzésről. Ezek egyenlően fontosak, és oda kell figyelni mind a kettőre. A másik, sem a tanács, sem pedig a bizottság nem gondolja azt, hogy a 352-es cikk, illetve a 167-es cikk kombinációja lehetséges lenne. Természetesen az Európai Parlament ö, szerint ez a két eljárás a két cikk értelmében kompatibilis. A szellemiség bevon, szónak bevonása a szövegben mindegy hidat képez ebben, és természetesen itt a negatív eseményekre is emlékeznie kell az európai közösségnek a program célja, hogy egy közös szellemiséget nevezzen meg, mely vezérfonalat kell, hogy nyújtson az állampolgároknak. Az európai szellemiség kifejezés bevezetése ebbe a programba mindenképpen föllendíti a projektek tervezését, illetve megvalósítását. Gondolok itt a nemzetközi partnerségi programokra is, Hogyha nincsenek fizikai határok, és az európai térséget megosztjuk, közösen használjuk, akkor ez a kulturális sokszínűség az elfogadás az elfogadást irányozhatja elő, és mintegy több mint 50 éves sikertörténetre építhetünk. 229 millió euró a költségvetési kerete ennek a projektnek, és természetesen, ahogy ön is említette, a határidő, a módosítók benyújtásának határideje szeptember 26-a elnök. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát, nézzük. Többen kértek szót, többen emelték föl a kezüket. Először is Járóka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az anyaggal kapcsolatban Aha, it turned off for some reason. Okay, so the commission supposed... Tehát a bizottsági javaslat a romákat, mint egyik fókuszcsoportot nevezi meg az európai polgárság, illetve a teljes körű polgársági célkitűzésekben, és ez nagyon is ígéretes a szakbizottságunk számára, amely nagyon sokat harcolt az európai roma stratégiáért. Úgy gondoljuk, hogy azok az állampolgárok, akik gazdasági szempontok miatt hátrányos helyzetben vannak Európában. Számukra nagyon nehéz a jogok érvényesítése, már ami az európai e, állampolgárságot illeti, és véleményem szerint így szeretnék hozzájárulni a szöveghez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy napirenden tartsuk, mennyire fontos az, hogy a helyi, helyi szinten valóban fellépjünk ezen fókuszcsoportok érdekében, és az európai szellemiséget érvényesítsük, ne csak üres szavak maradjanak ezek. Számomra ezek azok a területek, ahol legfontosabb az európai fellépés. Köszönöm. Köszönöm. Gönc asszonyon az árnyék előadó. Köszönöm szépen. Kezdeném a jogalappal kapcsolatos témával. Ismerem ezt a vitát, és remélem, hogy meg lesz ez, megmarad ez a kettős jogalap, hiszen az egyik kölcskérdés, amit én soha nem értek, amikor a polgárok Európájáról beszélünk, az egyik kulcskérdés, hogy ez programokról, pénzügyekről, figyelemfelkeltésről szól, Ugye ezt hangsúlyozok, és ugyanakkor súlyos problémáink vannak, amikor ténylegesen képviselni akarjuk a polgárokat. Úgyhogy minden jót kívánok ehhez a harchoz, és remélem sikeresek legyünk, leszünk. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb programról beszélünk. szkepticizmus terjed, kevés vesznek részt a választásokon, kevesen támogatják az EU-t és az EU témákat a tagállamokban. Úgyhogy emiatt rendkívül fontos hogy erős programot alakítsunk ki, beleértve a romákat, beleértve mindazokat, akik kevésbé ismerik a saját jogaikat, és kevésbé ismerik az EU fontosságát, és azokat az előnyöket, amelyeket a mindennapi életükben nyújt, illetve hogy hogyan érinti őket a napi életükben az Európai Unió. Erősen kell, hogy föllépjünk, harcolnunk kell ezért a programért. Köszönöm. Köszönöm. Romero asszony. presidente. es Köszönöm, elnök úr. Igen, ez a program nagyon fontos. Sajnálatos, hogy a jelenlegi európai helyzet, ahogy Gönc asszony is említette, olyan, hogy súlyos aggályok merülnek föl és terjednek. Nem tudjuk, hogy a program valóban sikeres lesz-e, és valóban el tudja majd érni a meghatározott célokat bizalmi szavazat, szavazunk bizalmat ennek a témának, reméljük, hogy a korlátozott pénzügyi források ellenére sikeres lesz a program. Nagyon fontosak azok a célok, amelyeket felsorolt az előadó. nem lehet teljes mértékben leválasztani, elválasztani az emlékezést, a múltat és a jelent a jövőt, illetve a polgárok Európáját nem lehet így ezt a programot két része teljes mértékben felosztani. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt még inkább fontos hangsúlyozni a kisebbségi csoportokat, nem csak a romákra gondolok, természetesen nagyon fontos csoportról van szó, de gondolok itt a bevándorlókra is. Nagyon magas a bevándorlók aránya, és nagyon sokan akarnak polgárság, állampolgárságot szerezni. Fontos, hogy ez a csoport is tudja, hogy mit jelent az, hogyha az Európai Unió állampolgárává válnak. Mivel nagyon sok bevándorló él Európai Unióban, ezért is nagyon fontos, hogy a program foglalkozon ezzel a kisebbséggel is. Föl kell hívni a figyelmet a polgári részvételre, ösztönözni kell a polgárokat a, az aktív politizálásra nem megfelelő. Nagyon fontos a program, és nem megfelelő a pénzügyi forrás ehhez. Köszönöm, elnök úr. Nagyon aggályos számomra az egész program elképzelése. Először is 229 millió fontot fogunk elkölteni egy olyan javaslatra, ami az integrációt akarja fokozni. Mi úgy, én úgy gondolom, hogy mi tagállamok uniója vagyunk, és egyáltalán nem örülök annak, hogy egy szorosabb uniót akarunk megcélozni. Barroso elnök úr föderációs Európát akar látni. Én nem akarok ilyen Európát látni. És az aggályom az, hogy itt igazából propagandáról és nem tájékoztatásról van szó nem csak arról van szó, hogy ösztönözzük az embereket, hogy vegyenek részt a választásokon, minden választáson. Szerintem nem ilyen módon kellene az adófizető polgárok pénzét elkölteni. Okay, Mrs. McIntyre, now your turn. Mr. Sogor, to conclude the consideration. Sogor úr, a szó, hogy eh, a végső szavakat, eh, a végső következtetést elmondja számunkra, és hogy meghatározza véglegesen a módosítók benyújtásának határidejét. Köszönöm, hogy reagáljak McIntyre asszony hozzászólására. Hogyha megnézi a hármas cikket, a program struktúráját és a pénzügyi támogatás semmi közelnek Barozor föderációs elképzeléséhez. Ez egy 7 éves program, a polgárok jogairól szól. Nagyon sok polgár, európai polgár találkozhat egymással, beszélhetnek egymással, megoszthatják egymással a kulturális értékeiket, elképzelésüket az együttélésről. Nem hiszem, hogy kidobott pénz ez, és nem hiszem, hogy ez a program az unió federalizálását szolgálja. Második megjegyzésem, természetesen reméljük, hogy a Kulturális tagbizottság megállapodásra fog tudni jutni a tanácssal a jogalap tekintetében, európai szellemiségben. Köszönöm. Then, as we said at the outset, és ahogy mondtuk, módosító indítványok benyújtásának a határideje szeptember 26-a. A napi rendi pontot ezzel lezárom. Most szavazás következik. Négy témáról fogunk szavazni, 11-10-től. Úgyhogy még van 20 percünk, javaslom, hogy tartsunk szünetet, hiszen akik 11-10-re tervezték az érkezésüket, lehetőséget kell adnunk a számukra, hogy megérkezzenek. Úgyhogy 20 perc pihenő, folytatjuk a munkánkat 20 perc múlva. Köszönöm.